kialakítása. De szeretnénk mi is elmondani véleményünket az igazságosabb és felrebb rendszerről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gáza, Gáza úr. Ezzel le is zárjuk ezt a vitát. Holnap fél tizenkettőkor fogunk szavazni. Most pedig a hajtének nyújtott sürgős segítségnyújtásra térünk át. Meg is adom a szót a biztos úrnak. Para rápidamente a su sitio. Ki gyorsan le is, el is foglalja a helyét. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A bizottságot nagymértékben aggasztja a haiti kolera helyzete. Egyre többen életüket veszték, illetve kórházban vannak, és ezeknek az embereknek a száma egyre csak növekszik. Több mint 20 ezer ember van kórházban, legalábbis a múlt heti adatok szerint. Több mint 1100 ember pedig életét vesztette a járványban. Attól lehet azonban tartani, hogy ezek alulbecsült adatok. A halálozási arány rendkívül magas, és ez is rámutat arra, hogy későn érkezik a segítség. A kolera kezelése egyszerű lenne, azonban nagyon fontos a korai segítségnyújtás, illetve a kezeléshez megfelelő humán erőforrásra van szükség. A haiti egészségügyi rendszer túlterhelt, annak ellenére, hogy a nemzetközi közösség nagymértékű segítséget nyújt Haitinak. Fölkérték azokat az egészségügyi szervezeteket, akik Haitiban dolgoznak, hogy próbálják meg megduplázni erőfeszítéseiket, hiszen az egész országot érinti a járvány, különösen a főváros Port-au-Prince városát. Nagy a fertőzés veszélye az egészségügyi körülmények miatt, illetve a tiszta víz hiánya miatt megpróbáljuk megmenteni az emberek életét, megpróbáljuk hozzásegíteni őket a tiszta vízhez, az ivóvízhez, illetve higiénikusabb körülményeket szeretnénk biztosítani számukra, valamint ö, tájékoztatást kívánunk nyújtani nekik a járványról. A bizottság humanitárius segítségnyújtási erőfeszítéseit megerősítette, mobilizálta az erre rendelkezésre álló alapokat, 12 millió eurót, és megpróbál segítséget nyújtani a haiti partnereknek. A civil védelem és erőfeszítéseket tesz, és megpróbálnak Franciaországgal karoltve segítséget nyújtani. Más segítség is folyamatban van, egy civil védelmi erőt is mozgósítanak ezen a héten. A betegség megelőzési központ, a DJ Sanko szerint a legjobb fóruma az egészségügy ellenőrzésének, és itt további együttműködést irányoztak elő Haitiban. A lázongások nyomán, Porto Prince-ben nyomon követjük a biztonsági helyzetet, az ENSZ partnerekkel, különösen a november 28-ai elnökválasztások előestén. A bizottság az ENSZ főtitkárral együttműködik, illetve Baroness Émus asszonynal is, aki a sürgőségi segítségnyújtásért felelős. Megpróbáljuk összefogni a nemzetközi humanitárius segítségnyújtási erőket, megpróbáljunk további életeket menteni és megállítani a kolera terjedését. Ehhez azonban további hozzájárulásra van szükség, hiszen az egészségügy, a logisztika, a higiénia területén nagyok a hiányosságok egészségügyi személyzetre, illetve vízszakemberekre van szükség, valamint gyógyszerekre, ágyakra, víztisztító eszközökre és tablettákra. Ezért a bizottság a belga elnökséggel, illetve a tagállamokkal kapcsolatban megpróbál, kapcsolatban áll és megpróbál további segítségnyújtást biztosítani. Az Európai Uniós segítségnyújtást a civil védelmi mechanizmuson keresztül tudjuk biztosítani. Ez egy óriási kihívás, megpróbálunk eleget tenni neki, azonban egyértelmű, hogy a válság mértéke további eszközöket, erőforrásokat követel. Ezért keményen dolgozunk azon, hogy megpróbáljuk a, megpróbáljunk a vészhelyzetben megfelelően reagálni. Azonban nagyon gyorsan terjed a járvány. A nemzetközi közösség szolidaritásáról tesz tanúbizonyságot, és ez létfontosságú, ezért fölhívom mindenkinek a figyelmét, és arra kérem önöket, hogy tegyenek meg mindent, ami önöktől telik, annak érdekében, hogy egy nagyon súlyos humanitárius katasztrófát elkerülhessünk. Köszönöm. a los grupos politikus. Köszönöm, biztos asszony. Most pedig következnek a frakció nevében felszólók. Másfél percben a néppárt részéről Strefrel asszony kap szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, Tamanaki asszony. A kolera járvány már több mint 1200 ember életét ö, követelte, és annak ellenére, hogy nagyon sok nemzetközi szervezet van jelen Haitiban, e, naponta ö, egyre rosszabb a helyzet, és most már 400 ezer embert ö, érint. üdvözlöm a 12 millió euró felszabadítását a bizottság részéről, és örülök annak, hogy természeti juttatások is elérkeznek Haitira a víztisztítás céljából, hiszen ez az egyetlen módja annak, hogy csökkentsük a betegek számát. Az egyik fontos intézkedés, hogy informáljuk a lakosságot erről a betegségről, ami ismeretlen ebben az országban, de ugyanakkor a belső erőszak kialakulását is el kell kerülni, hiszen az ország választások elé néz. Az új válság még egyszer rámutatott arra, hogy a haiti hatóságok egyszerűen képtelenek a helyzet rendezésére és szembenézni ezzel a válsággal. Évek óta számos katasztrófa sújtotta Haitit, a földrengés rámutatott arra, hogy szinte az összes helyi hatóság képtelen megfelelően reagálni valós politikai akaratra van szükség, hogy újraépítsék Haitit, és hát nagyon sok ígéret el is hangzott. Ennek ellenére pessimisták a kilátások. Az Európai Bizottságnak vezető szerepet kell felvállalni az újjáépítésben azért, hogy Haiti, Haiti kilábaljon ebből a káoszból. Köszönöm. Grupo de Socialistas y Demócratas, por un minuto tiene la palabra la señora Cretu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 sor kerül majd a választásokra november 28-án, és nem szabad ezeket a változásokat tovább halaszgatni. Elnök, köszönöm szépen, Kretu asszony. Most pedig a szót az ALDE nevében Görens úr kapja meg egy percben. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Nyilván vannak olyan tényezők, amelyek a kolera kialakulását előidézték Tahitiban. Ez nyilván nem válasz a problémára, de magyarázat. A választ két lépcsőben kell megadni. Most humanitárius segítségre van szükség ott a helyszínen, ivóvízre és megfelelő ö, információra a higiéniával kapcsolatban. A hosszú távú megoldás egy olyan országot érint, ahol újjá kell építeni mindent a földrengést követően, és elsősorban az infrastruktúrákra kell koncentrálni, amelyeknek célja mind az egyéni, mind a kollektív higiénia biztosítása. Úgy gondolom, hogy a New Yorki konferencia után 8 hónappal, amelynek témája pontosan Haiti újjáépítése volt, nem igazán tudjuk megmagyarázni azt, hogy miért ilyen keveset léptünk előre ezen a téren. Nyilván a humanitárius fázist ki kell terjeszteni még több hónapra és nem szabad késlekednünk. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm. A zöldek nevében másfél percben Keller asszony kap szót. Köszönöm szépen. Hatalmas humanitárius segítségnyújtási csatáról van szó Haitiban, és reméljük, hogy nem veszítjük el ezt a csatát. Segítünk a haiti népnek a jövőt felépíteni, több millió embert veszélyeztet ez a katasztrófa, és hogyha kudarcot vallunk, akkor ez nagyon rossz fényt vet majd a nemzetközi közösségre, a humanitárius segítségnyújtás területén. A tapasztalatainkat össze kell fogni, le kell vonni a következtetéseket, a tanulságokat, és megfelelő pénzforrást kell biztosítani Haiti számára. Ezért üdvözlöm a bizottság azon döntését, hogy további 12 millió euróval hozzájárul ehhez a harchoz meg kell győződni arról is, hogy ez az összeg teljes mértékben megérkezik Haitira, és a megfelelő kezdeményezéseket segíti majd. Meg kell győződnünk arról, hogy nem hagyjuk figyelmen kívül a földrengés utáni újjáépítési munkálatokat sem, hiszen enélkül nem lehet kirábalni a járványból. Két kérdésem lenne a bizottsághoz. Először is, Tudni szeretném, hogy az ígért pénzek megérkeztek-e, és megfelelően allokálták-e azokat, illetve szeretném tudni, hogy mit gondolnak a választások esetleges elhalasztásáról. A haiti forradalom soha nem került be a történelemkönyvekbe. Nagyon nehéz időket élnek a haiti lakók. Lehet, hogy ez lesz a történelembe való bejutásuknak a kezdete, és remélem, hogy ez jobb jövőt biztosít majd számukra, és azt is remélem, hogy megemlítésre kerül, hogy az Európai Unió nagyon fontos szerepet töltött be. Köszönöm a konzervatívok nevében egy percben Nikolzon következik. Köszönöm, elnök úr. Két hónappal ezelőtt társelnöke voltam egy delegációnak, ahol, amikor Haiti-ba látogattunk. Talán ez volt az egyik lehető legnagyobb tapasztalat, amire szertettem az életemben. Rengeteg elhivatott embert láttam ott, akik segíteni akartak a helyieknek. Másrészt a haitiek pedig nagyon büszkék, és ezt már is el kell ismernünk a vita elején. De az elnök és a miniszterelnök elmondta, hogy a helyiek milyen szerencsések, mert nem volt betegség a környéken, és nagyon jók a higiéniás feltételek. Aztán sajnos lesújtotta a váratlan esemény. Meg kell vizsgálnunk azt is, hogy a segítők milyen körülmények között segítenek. Sajnos el kell mondanom, hogy Haiti hát nincsen olyan egészségügyi rendszer, mint nálunk. A Medicine Sans Frontier, a Vörös Kereszt segít nekik, és hát azt is el kell mondani, hogy ami a választásokat illeti, igen, most nincs szükség választásokra Haitin, de amíg nem lesz olyan elnökük és miniszterelnökük, aki vezetheti őket, egyszerűen nem lesz esélyük arra, hogy tovább lépjenek. És nagyon remélem, mert láttam azokat a, az embereket, akik borzalmas körülmények között próbáltak segíteni Port of Prince-ben az Európai Unió nevében fantasztikus eredményeket értek el. Köszönöm. Köszönöm a GUE nevében. Egy percben, másfél percben. Verzsászony kapszót. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék először a kollégáimnak és az elnökök értekezletének köszönetet mondani, hogy elfogadták a frakcióm által javasolt témát, hiszen sürgőségről van szó. Januárban a földrengés során a nemzetközi közösség intenzíven lépett fel, hogy segítsen Haitinak. Azonban mégiscsak vannak problémák. Márciusban az Európai Unió elkötelezte magát 1 milliárd 250 millió euró segély mellett, hogy jobb jövőt építhessenek a haitiak. A civil szervezetek azonban rámutattak arra, hogy milyen körülmények között él több száz ezer ember. A helyzet sajnos tovább rosszabbodott, tudjuk, hogy a kolera óriási tempóban terjed. Több, már, e, több mint ezer halálos áldozata van már. A szakértők szerint nagyon egyszerű intézkedésekkel meg lehetne ezt gátolni, de sajnos nem igazán megfelelő a képzés erről a betegségről a szakemberek körében. Úgyhogy a haiti lakosság teljes zűrzavarban ér, és csak a nemzetközi közösségbe vetheti hitét, úgyhogy Biztos asszony, a kérdéseim egyszerűek. Mi a helyzet a segélyekkel, amit az Európai Unió ígért Haitinak? Nem csak a humanitárius segélyekre gondolok. Ha kicsit gyorsabban érne oda mindez, akkor nem gondolja, hogy ezt az új tragédiát el lehetett volna kerülni? Hogy lehet az, hogy a nemzetközi konferencia megint csak megrekedt az ígéretek szintjén? Miért nem folyik az újjáépítés? A szájítiak választásokat akarnak, de milyen körülmények között kerül erre sor, és mi, miben támogatja őket az Európai Unió? Lépjünk tovább. Ronzuli asszony következik másfél percre. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr valamennyi felhívás ellenére, hogy ne lankadjunk, ami a haitiek sorsát illeti a januári földrengés után az elmúlt napok hírei azt mutatják, hogy a szigetet a nemzetközi közösség elhagyta éppen a legkényesebb pillanatban, az újjáépítés pillanatában. Valójában ezekben a napokban terjed a kolera vírusa, kevesen ismerik ezt Haitin, és sokan ennek egyfajta vallási, misztikus értelmet tulajdonítanak. Elég volt ahhoz, hogy egy katona megfertőződött, és aztán több száz embert fertőzött tovább. A humanitárius segítségnyújtók is fenyegetve érzik magukat, és sokan elhagyják az országot. Nagyon nagy a feszültség a szörnyű földrengés után, amely január 12-én történt, nagyon sok helyen problémák vannak, továbbra is hiányzik a víz, nem tudják magukat megvédeni a fertőzéstől. A vírus nagyon gyorsan terjed, a halottak száma robbanásszerűen nő. Még egyszer meg szeretném ismételni, hogy 1330 áldozat van, és 12 ezeren vannak kórházban, és egyre többen és többen mutatják a betegség tüneteit minden nap. Tehát a nemzetközi közösség már nem halogathatja a cselekvést, azonnal meg kell találni a megoldást, hiszen egyébként minden egyes újabb fertőzött a mi lelkismeretünkön szárad. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Georgieva biztos asszony, először is önnek gratulálnék, hiszen hatékonyan koordinálta a munkálatokat Baroness Émusszal ENSZ szinten. A legegyszerűbb és legolcsóbb dolog számunkra az, hogy önt kritizáljuk. Szeretném, hogyha pozitívan szólnánk, és ott oda helyeznénk a nyomást, ahova kell minden képviselőtársamnak azt mondom, hogy a saját, saját tagállamainkat kell arra ösztönözni, hogy megfelelő segítséget nyújtsanak. Hogyha megnézzük a listát, olyan országokról van szó, akik nehéz gazdasági helyzetben vannak. Spanyolország, Írország, Olaszország, Franciaország, Magyarország, Ausztria, mégis milyen a zsebükben nyúltak. Ezért mindenkit arra ösztönzök, hogy vegye fel a kapcsolatot saját kormányával, és kérjék kormányukat arra, hogy vállaljanak kötelezettséget a segítségnyújtásra. És végül gratulálok a plusz 12 millió eurós támogatáshoz. A földrengés hatalmas katasztrófa volt, és ezt most tetézte a kolera járványa. Biztos asszony, köszönettel tartozom önnek. Grazie, Presidente, cari Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák, tisztelt biztos asszony a földrengés epicentrumában volt az amerikai féltek a leggyengébb országa. Most a kolera sújtja ezt az országot, amelynek a legtöbb nemzetközi segítségnyújtásra van szüksége a Földön, ez elég paradox. Haitin nagyon sok a gyermek, a menekült sátrak, a menekültek, akik nem tudják, hogy kihez forduljanak. A helyi kormányzat gyakran szűkmarkú, a bürokratikus gépezetet megtizedelte a földrengés, és nagyon gyenge az administratív kultúra, és ez megakadályozta egyes esetekben még a segítségek befogadását is. A nemzetközi segélyszervezetek gyakran számosan a helyszínen vannak, de rosszul koordináltak, és nem tudják segíteni a lakosságot. Már júniusban, amikor az Európai Parlament delegációjával a helyszínen jártam, világos volt, hogy a menekült táborok és az el nem takarított törmelékek a legsúlyosabbra engednek következtetni, és most a kolera valóban meg is érkezett. A bizottság mostanáig a nem, megtette a amit kellett, de most meg kell kettőzni az erőfeszítéseket. Haitin már nem csak újjáépítésre van szükség, hanem nagyobb védelemre nemzetközi politika szintjén is. Köszönöm. Thank you, Mr. Chairman, President. Deva úr, köszönöm elnök úr. Olyan tragédia ez, amiről egyszer nem is tudom, hogy hogy beszéljünk. Tavaly januárban tört ki a katasztrófa, és akkor óriási fanfárokkal mentek el a nemzetközi közösség képviselői, helikopterek érkeztek, stb. stb. De most már nincsenek ott, mindenki eltűnt hirtelen. Elkezdtek ott építkezni ugyan, de ezek mind most már az utakat átulják, gátolják, nem lehet mozogni. Miért történt mindez? ezek az emberek Clinton elnökkel együtt, aki hirtelen januárban megjelent, miért tűntek el? És az ENSZ miért tűnt el? Az EU mikor fog eltűnni? Ez egyszerűen nevetséges. A nemzetközi közösségre óriási szükség van, olyan szinten, ahogyan az működött akkor. Az átlag haiti állampolgárt nem a politika érdekli azzal kapcsolatban, ami folyik a fővárosban. Köszönöm. Ez a Borska jelenleptó. Köszönöm. A KCDI folyamatban Zaboszka képviselő kap szót egy percben. A jelenlegi haiti helyzettel kapcsolatos jelentést illetően tudjuk, hogy tudhattuk, hogy járvány törhet ki. Nagyon ö, sokat dolgoztunk, de a munkálatok nem haladtak erről előre olyan gyorsan, mint ahogy mi ezt reméltük. Gyakran azzal érveltünk, hogy a földrengés után ott nehéz volt a helyzet, bizonyosan jó lenne, hogyha az ottani állam jól működne, de ez jelenleg nem így van, és éppen ezért szükséges nagyon gyorsan cselekedni, hiszen egyebekben erőszak, illetve további járványok kialakulásának veszélye áll fenn. Éppen ezért biztos asszon a legjobb egészségügyi szakértők bevonására van szükség egy egészségügyi terv kialakítására Haiti vonatkozásában, pénzügyi és egészségügyi segítségnyújtásra is szükség van. Köszönöm. Tisztelt biztos asszony! Először is gratulálni szeretnék önnek, kiváló munkát végzett eh, Haiti esetében, de Pakisztán esetében is. Tudom, hogy mindig jelen van akkor, amikor szükség van önre. Egy óriási katasztrófáról beszélünk Haiti kapcsán, eh, mintegy ezer ember elveszítette az életét, nagyon sokan megfertőzöttek, és ezek a számok csak növekednek. A rendelkezésre bocsátott pénzforrás azonban nem elegendő, ez napnál világosabb, új pénzügyi eszközökre van szükség. Azt hiszem, hogy változtatnunk kell, és megfelelően kell reagálni a humanitárius igényekre. Tudni szeretném tehát, tisztelt biztos asszony, hogy mit tehetünk, Mit tehetünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a további fertőzéseket? Köszönöm. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Vanmiddag heb ik nog uh, eh, de laatste informatie. Köszönöm. Ma információkat kaptam egy NGO-tól, amely jelen van a helyszínen, Haitin. És az azt mutatják ezek az információk, hogy nagyon súlyos ott a helyzet. Haiti mindenféleképpen bízik a nagy donorokban és az EU-ban úgy szintén. Noha az ígéretek ellenére kevés dolog érkezett meg Haitira. Nagyon sok ígéret hangzott el, de kevés dolog történt. Az EU-nak el kell érnie, hogy a pénzek valóban el is jussanak Haitire, hiszen valóban szörnyű a helyzet, és éppen ezért a megelőzésre kell figyelmet fordítanunk. Az EU-nak tehát magához kell ragadni a vezető szerepet ebben a kérdésben, és szakértőket kell a helyszínre küldenie, valamint minden segítséget meg kell adnia például a víztisztításhoz. Remélem, hogy valós segítségnyújtásra kerül sor ebben a súlyos helyzetben. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, először is gratulálok a bizottságnak a Haiti kapcsán tett erőfeszítésekért. Azt hiszem azonban, hogy még nagyobb erőfeszítésekre, még nagyobb és még több forrásra van szükség a helyzet súlyossága miatt. A nemzetközi közösségnek jelen kell lennie, és a jelenlegi gazdasági helyzet ellenére is megfelelő pénzforrásokat kell biztosítani a humanitárius igények kielégítésére. Meg kell védeni lakosságot ettől a járványtól, a betegségtől, javítani kell az egészségügyi helyzetet, és tiszta ivóvízhez kell jutatni a lakosságot. Ezek sürgős lépések, nagyon fontos erőfeszítéseket kell tennünk. Köszönöm. Arvoisa puhemies, haluan myös alkuun kiittää komissio. Köszönöm, elnök úr. Először is Georgiava biztos asszonynak szeretnék köszönetet mondani a bizottság munkájáért. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió részt vegyen a munkában Haitin, és látható módon tegye ezt. Ugyanis így kerülhetünk közel a haiti állampolgárokhoz, akikhez, akikkel kapcsolatban igenis felelősséggel tartozunk a földrengés következtében tört ki ugyanis a kolera. Nagyon fontos, hogy a tervezett pénz gyorsan érjen Haitira. Nagyon sok segélyszervezet kiváló munkát végzett, megnyitották a csatornákat azok felé, akiknek segítségre van szükségük, és nagyon remélem, hogy a bizottság ezeket az elismert humanitárius és keresztény szervezeteket el is ismeri, akik már is nagyon jó munkát végeznek, és minél gyorsabban segíteni is tud majd nekik, mert erre nagy szükség van. Köszönöm. Végezetül a bizottság Györgyeva asszony zárja le a vitát. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm elkötelezettségüket a téma iránt. Sajnos ez még egy darabig elkísér minket, mert egyáltalán nem könnyű válságról van szó, amit meg kell oldanunk. Becsléseink szerint az elkövetkezendő hónapok során csúcsosodik ki a probléma, és szakértőink szerint is szükség van arra, hogy az Európai Katasztrófa Kezelő Központból szakértők érkezzenek, ugyanis a becslések szerint több mint fél millió ember betegszik meg sajnos, mielőtt sikerül ezt a válságos helyzetet kezelnünk. De van, akik százezrekről beszélnek. Úgyhogy egyetértek mindannyiukkal, akik azt mondták, hogy azonnal mobilizálnunk kell a segítséget, és azonnal. Engedjenek meg négy megjegyzést. Az első az, hogy hogyan is segíthetnénk a legjobban. Eljött a pillanat, amikor a szervezeteken keresztül kell forrásokat rendelkezésre bocsátanunk, mégpedig azonnal. Ezen kívül a tagállamainkat fel kell hívni arra is, hogy természetben is segítsenek. Csütörtök óta, amikor szóltam a tagállamokhoz, már érkeznek segélyek, de többre van szükség, szakemberekre, víztisztító berendezésekre, illetve a figyelem felhívó kampány munkatársaira. Ugyanis óriási a félreértés azzal kapcsolatban, hogy mi is ez a betegség, és hogy lehet a legjobban kezelni. Az emberek értelmetlenül halnak meg, mert nem mennek el a gyógyászati központba, mert attól félnek, hogy elkaphatják a betegséget. Aztán Másodszorban nagyon sokan beszéltek arról a pénzről, amit ígért a bizottság, és hogy mi a helyzet az újjáépítési munkákkal. 460 milliót ígért a bizottság, és ez folyósítás alatt is van. Kathy Ashton, alelnök asszony, és Pivax biztos úr a tagállamokkal éppen most próbálják felmérni, hogy mi a helyzet. Biztosíthatom önöket arról, hogy nagyon komolyan vesszük ezt, mert a nemzetközi közösség jó híréről van szó egy nagyon válságos és nehéz helyzetben. Mindazonáltal, ez a harmadik dolog, amit mondani szeretnék, Haiti abszorpciós kapacitása korlátozott. És azt hiszem már néhányuknak elmondtam azt, hogy amikor először Haitira érkeztem, úgy gondoltam, hogy bár borzasztó ez a betegség, de nem ez a legkomolyabb gond Haitén, hanem a fejlődés hiánya és az állam működés képtelensége az utóbbi évtizedekben, ez pedig azt jelenti, hogy az egészségügyi rendszer sem működik rendesen. Az emberek sorba álltak az orvoshoz, nem azért, mert betegek voltak, hanem azért, mert még sose láttak életükbe orvost, úgyhogy szerették volna ezt az élményt megélni. Mivel nem működik rendszer, rendesen az állam, ez még jobban felnagyítja a betegség súlyát. Az államtól még mindig várjuk az engedélyt, hogy a holtesteket hova helyezzük el, vagy hogy a, a latrinákat elhely, áthelyezzük máshova. Úgyhogy nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos hangsúlyoznunk, hogy nem könnyű megoldani a problémát Ha én mert több évtizede nem történt semmi fejlődés, és nem működik az állam rendesen. A választásokkal kapcsolatban felvetődött egy kérdés, hogy ez segítene-e? Segítene, hogyha betartanák az időpontot, amit kitűztek? Hát ezt nehezen tudom megítélni, De valószínűleg, hogyha elnapolnák a választásokat, akkor az még nehezíteni a helyzetet. Úgyhogy talán ez a választások megtartása mellett szól. Végezetül a negyedik gondolat, az elkötelezettség a bizottságtól egyértelmű elkötelezettséget váltak, likely already in Haiti. I'm planning to go myself. Almas bárónő is fellépett ez ügyben, mert a jó koordináció és a remény nyújtása nagyon fontos az embereknek. Hiszen a mieink ott a helyszínen nagyon nehéz körülményekkel kell, hogy megküzdjenek, és azok, akik félnek a járvány elterjedésétől, egyszerűen csak elmennek. Úgyhogy a jelenlétünket fenn kell tartani, megőrizve hidegvérünket, deserve all our help in this very Um, valaki azt említette, hogy a, nagyon büszkék a haitiak. Hát így is van, de minden segítséget megérdemelnek. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, biztos asszony. Ezzel lezárom a vitát a sürgős segítségnyújtás témájában Haitinak. Kedves kollégák!